ezért azt elfogadottnak tekintjük. A következő napi rendi pont az Európai Parlament összetétele tekintettel a 2014-es választásokra jelentéstevők Rafael Tarsakovsky és Roberto Gualtieri. Az első beszélünk a jelentéstevő eh, Tarsakovsky úr. Parancsoljon! Hölgyeim és uraim! Hát igazán nem volt egyszerű ezt a jelentést elkészíteni, főként a kisebb és középméretű tagállamok képviselői számára nem volt ez egyszerű, akiket személyesen érintett az általunk benyújtott javaslatok némelyike. Ez volt az egyik olyan alkalom, amikor ugye az Európai Parlamentnek kezdeményezési joga van, és a legfontosabb dolog az, hogy nem hátrálhatunk meg e feladat elől. Robertóval úgy döntöttünk, hogy pragmatikus megoldást találunk. Mi lett volna a másik lehetőség, több mandátumot létrehozni. A mai válságra való tekintettel talán ez lett volna a legrosszabb megoldás. Nem hiszem, hogy az Európai Parlament számára ez alternatíva lett volna. A másik opció az lett volna, hogy a rendszert radikálisan átalakítjuk. Valóban igaz, hogyha azt szerettük volna, hogy az arányosság elve érvényesüljön, minél több polgára van egy tagállamnak, annál több képviselője legyen, akkor egy radikálisabb megoldás született volna, néhány tagállam nyert volna mandátumokat, és néhányan több mint egyet elveszítettek volna, de hát realisztikus az, hogy vagy a parlament, vagy a tanács akár elfogadott volna egy ilyen rendszert. Egyelőre úgy döntöttünk, hogy egy tagállam se veszítsen több mint egy mandátumot, és egyetlen egy tagállam se nyerjen több mint egy mandátumot. Egy mélyebb, mérehatóbb Változtatásra csak akkor le- van lehetőség, hogyha az intézményes kérdéseket átfogóban átalakítjuk. Úgy gondolom, hogy radikális megoldásra csak akkor van lehetőség, ha más intézményes reformokat is végrehajtunk, főként a tanácsban történő szavazásra gondolok. Ez jelenleg nem képezi azonban vita tárgyát, de megígérhetem, hogy a közeljövőben visszatérünk majd erre a kérdésre, amikor talán egy olyan rendszert indíthatunk útjára, amely átfogó megoldást nyújt. A rendszerünk a parlamentben, ami a mandátumok elosztását illeti, a degresszív arányosság elvét követi, ugyanakkor azonban dilemmát jelent mindig, hogy mennyire legyen degresszív a rendszer, és mennyire legyen arányos. Megnéztük a történeti fejlődést, amely azt mutatta, hogy folyamatosan a nagyobb tagállamok veszítettek mandátumokat, az ő kárukra alakult a rendszer, megpróbáltuk ezt orvosolni. A referenciapontunk elsősorban a Lamaszúr jelentés volt, nem azért, mert ez a legjobb megoldás, hanem azért, mert a korábbi jogalkotási időszakban a parlament elfogadta, azt szavazott róla. Ezért foglalkoztunk tehát sokat a demográfia és a, a képviselet elvének kapcsolatával, ezért született meg az a javaslat, amely megszületett. A jelenlegi rendszerben a középméretű és kisméretű tagállamok még mindig túlzott képviselettel rendelkeznek. Értem, hogy néhányan önök közül miért nyújtottak be módosítókat, mi jelentéstevőként nem támogathatjuk azokat a e, módosítókat, amelyek a fő alapelveit kérdőjelezik meg a jelentésünknek, vagy annak a logikáját. Éppen ezért úgy érzem, hogy az alkotmányos ügyekkel foglalkozó szakbizottságban történt szavazás eredménye kötelez engem. Nagy többségre van szükség itt a parlamentben a jelentést támogatva, hogy ez elfogadható legyen a tanács számára is. Tudom, hogy sokak számára nem lesz egyszerű, de kérem támogassák a megszületett kompromisszumot. Nem azért, mert ez a legjobb, a lehetséges kompromisszumok legjobbika, hanem azért, mert úgy látom, hogy rövid távon nincs más alternatívánk. Köszönöm szépen a támogatásukat előre, és remélhetőleg sikerül megoldanunk a problémát legalábbis rövid távon. Köszönjük szépen, Gualtieri úrnak. Gualtieri úr következik. Korrega Tarkovsky, Köszönöm szépen, elnök úr. Tarkovsky úr már hát nagyon jól szemléltette azt, hogy mennyire bonyolult feladatot kellett ellátnunk, megoldanunk a szerződés értelmében. A 750, 751-es plafon szabálytól való eltérés, derogáció, élet, kérdésével kell foglalkozni a 2014-es választások, illetve Horvátországra is gondolni kell. Nos, nagyon fontosnak tartom azt, hogy megvalósuljon a e, degresszív arányosság elve, illetve gyakorlati módon is végrehajthatónak kell lenni a változásnak. Nos, próbáltuk a három azt a három alapelvet érvényesíteni, ami a Lamassur jelentésben szerepel, minél nagyobb, nagyobb államok több képviselőhelyen rendelkeznek, illetve a 96-os és 6-os maximum és minimum képviselői szám, illetve hogy minél nagyobb egy ország, annál több állampolgárt képvisel egy mandátum. Ez volt tehát az első etap a munkák során, a második etap pedig egyfajta politikai munka volt, itt is volt egy elvünk, senki sem veszthet többet, vagy kaphat többet, mint egy mandátum. Megpróbáltunk tehát egy egyensúlyt teremteni, nagyon nagy konszenzust kapott ez a fajta megközelítést az Alkotmányügyi Bizottságban. Reméljük, hogy holnap itt a plenáris ülés is támogatja majd ezt a kompromisszumot. Nem tökéletes a megoldás, de szerintem ez a legkevésbé rossz megoldás. Aztán az is kérdés, hogy mi lesz azzal az egy mandátummal, amelyen Svédország és Ausztria eh, vitatkozik. Nos, lesznek olyan tagállamok, amelyek legalább egy mandátummal vagy képviselővel többet kapnak majd, mint az előző, az előző választásokkor. Svá- Svédország esetében mindenképpen az alapelvekre utalnék. Az eredeti javaslat is nagyon magával ragadó volt, de bármit is dönt holnap a plenáris ülés úgy gondol, ezzel kapcsolatban úgy gondolom, hogy magának a teljes javaslatnak a integritása nem kérdőjelezhető meg. Nos, meg kell tartanunk az egyensúlyt, és arra törekedtek az előadók, hogy olyan megoldást hozunk létre, ami minden képviselő, lehet, képviselő számára elfogadható. Van még egy fontos eleme ennek a, ennek a javaslatnak. Ez pedig az, hogy a tanácsi szavazási módszert is előbb-utóbb felül kell vizsgálni, illetve egy, a, az páneurópai transnacionális szavazási listák, szavazati listák bevezetése. Előbb-utóbb szükséges lesz erre az igazi európai demokrácia kilakításához ez elkerülhetetlen. Azt hiszem, hogy a mi munkadokumentumunk is kicsit hozzájárul ehhez, és ezért kérem azt a képviselőtársaimtól, hogy szavazzák ezt meg holnap. Köszönöm szépen, Kázini úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is hadd adózzak, hálás köszönettel a két előadónak nagyon hosszú munka végére értünk. Néhány általános jellegű megjegyzésem lenne a munkával kapcsolatban. Egy nagyon hosszú utat kell bejárnunk, és a célkitűzéseinket meg kell valósítani. Egyrészt a demokrácia, el, demokrácia elvét, illetve a föderatív és a földrajzi Európa kiterjesztését. Nos, nem könnyű ezt megoldani. A demokratik, demokratikusság elve alapján minden egyes képviselőnek ugyanannyi választót kéne képviselni, de hát ezt nagyon meg, nehéz megvalósítani, hiszen vannak kisebb és nagyobb tagállamok. Éppen ezért a Lisszaboni szerződés a degresszív arányosság elvéből indul ki, ezt próbálták alkalmazni az előadók, Egyfajta sorrendet kell felállítani a tagállamok között a lakosság száma alapján, és így egyetlen tagállamnak sem szabad több szavazattal vagy mandátummal rendelkezni, mint több mandátummal rendelkezni, mint a kisebb tagállamok, mint a nagyobb tagállamoknak. Gondolni kell még Horvátország csatlakozására is. A bizottság különböző matematikai elvek alapján próbálta megoldani a problémát, de Igazából automatikus megoldást nem találtunk még a problémára. Gondolni kell azokra az országokra, akik egy mandátumot vesztenek, de azt hiszem, hogy a mostani, eh, a mostani helyesbítés csak időszak, időleges. Gondolnunk kell a hosszú távú megoldásra is. Elképzelhető, hogy a szerződéseket majd módosítani kell, és sokkal általánosabban kéne felülvizsgálni ezt a kérdést. A, azt hiszem, hogy a módosításokat is, és az előadók munkáját is el kell fogadnunk, támogassuk ezeket holnap. Köszönöm, Lájlen úr. De ez a a szocialista frakció nevében köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőknek. Egy évvel az európai parlamenti választások előtt ez az egyetlen lehetőség arra, hogy holnap a plenárison széleskörű támogatást nyerjünk. A parlament összeállításához reformra van szükség. Az alapstruktúra olyan időszakból származik, amikor az Európai Parlamentnek még még csak tanácsadó szerepe volt, aztán itt, itt négy kategória volt, a nagy országok, a kevésbé nagy országok, a közepes és a kis országok. Ma már jogszabályalkotó feladatunk van, és ez a struktúra ez nem, e-, nem elegendő ehhez. Új képletre van szükség, amely alapján a mandátumokat elosztjuk. A javaslat pragmatikus megközelítést alkalmaz, senki sem nyer vagy veszítő többet, mint egy képviselői hely. Azt gondolom, hogy ez mindenképpen értelmes megoldás volt, hogy a Horvátországból érkező új kollégákat be tudjuk fogadni. Általános megelégedés uralkodik, azt attól eltekintve, hogy most Ausztria vagy Svédország mondjon le egy képviselői helyről. Az európai parlamenti választások után a parlamentnek azonnal újra foglalkoznia kell ezzel a kérdéssel, tartós megoldásra van szükség, és e, e, általános egyensúlyra van szükség az e, törvényhozás két oszlopa pillérek között európai listákra van szükség a választásokon. Azt hiszem, hogy ez csak egy sürgősségi vészmegoldás, nem egy tartós megoldás, de köszönjük a pragmatikus megoldást. Köszönöm, Dafur következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Ami a múltat illeti, a parlamenti képviselői helyekről a, a tagállamok nem igazságos módon döntöttek. Ráadásul a kormányközi konferenciák utolsó pillanatában született ezekről döntés. Ma már Lisszabonnak köszönhetően a parlament maga végzi ezt a nehéz munkát. A jelentéstevők igyekeztek pragmatikusak lenni, de természetesen a pragmatizmus nem jelent tökéletes megoldást. A szakbizottság fontos kiigazítást tett a javaslatuk során Svédország javára, és ezzel egyel kevesebbszer sértjük meg a csökkenő arányosság elvet. Nagyon fontosnak tartom, hogy ezt a változást ne bíráljuk fölül a plenárison. Hosszabb távon úgy tűnik, hogy a matematikai képlet megtalálása a legjobb megoldás amelyet a választások előtt átlátható és őszinte módon lehet alkalmazni. Azt gondolom, hogy ez a képlet a Cambridge-i kompromisszumhoz áll majd közel, amelyet az AFKO két, amelyet két évvel ezelőtt tártak az AFKO elé. A jelentés egy konvent összehívását javasolja, amely 2015-ben indulna, és um, nemzetek feletti, tehát európai listákat is tartalmazna. Azt gondolom, hogy a parlamenti mandátumok kérdését a szavazati súlyo, a tanácsi szavazati súlyozás felülvizsgálatával párhuzamosan kell megoldani, hogy valóban igazságos, fenntartható rendszer jöjjön létre, amely jobban megfelel a demokratikus parlamenti Európának. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az ön hozzászólása bal oldalon és jobb oldalon is kérdéseket vet fel Leichtfried az úr, és aztán eh, fordasszony. Köszönöm szépen, elnök úr, eh, Duff úr, hadd mondjam el a következőt, nem hiszek önnek. Ön ö, eh, üres elvekről beszél, és egyszerűen azt mondja, hogy Ausztriának el kell veszítenie egy helyet, le kell mondania egy helyről. Ez azonban pártpolitikai megoldás. Nem, nem véletlen, hogy Svédországnak van több tagja a liberális frakcióban, Ausztriának pedig egy sem. Ez motiválja önöket, és ez hibás szerintem. Persze megmagyarázhatja, hogy más a háttere ennek a döntésnek, de nem igazán hiszem el, nem hiszem, hogy megfelelő megoldást vagy, vagy magyarázatot tud benyújtani nekünk, mert szerintem a jelentéstevők jobb javaslatot nyújtottak be, mint amit ő javasol. Válasz. Én visszautasítom. Elnézést, még, for, még fordasszony asszony következik. Manur, hát, úr nemrégiben csatlakozott a liberális Eh, frakcióhoz, de most először hallgassuk meg Ford asszony kérdését. Eh, Daf eh, úr, én matematikus vagyok, és én, nekem tetszenek a matematikai válaszok. Nos, az önjavaslata szerint az Egyesült Királyságnak miért van kevesebb képviselője fejenként, mint Németországnak? Válasz. Először is visszautasítom, egyértelműen visszasítom és nem fogadom el azt, azt, a, azt a vádat, hogy én partizán lennék. Sokkal inkább alkotmányos megközelítést igyekszünk megvalósítani a pragmatizmus mellett, és ez nem tiszta és nem matematikai megoldás. Remélem, hogy sikerülhet ez majd a jövőben. De ha megmagyarázhatom, a különbség tétel a Svédország és Ausztria között, ami a lakosság, Svédország és Magyarország között, ami a lakosságot illeti, ez kb. 470 ezer lakost jelent, és nem tartunk attól, hogy ez az apró különbség a lakosság szintjén két képviselői helyjel ér fel. Ausztria és Svédország közötti különbség 1 millió lakos, és ez egyértelműen inkább indokolja ezt a két képviselős különbséget. Nem én vagyok felelős a lakosság számának alakulásáért sem Ausztriában, sem Svédországban, sehol máshol. Csak nézzék meg a számokat, ezt kérem. Ami pedig a brit álláspontot illeti, nyilván ön is jól tudja, pragmatikus szinten mi most nem növelést vagy csökkenést, nem javasoljuk azt, hogy a brit képviselői helyek száma növekedjen vagy csökkenjen, de ha sikerül megállapodnunk egy matematikai képletben, akkor ön is látni fogja, hogy Franciaország és Nagy-Britannia és Spanyolország képviselői helyeinek a száma növekedni fog. Köszönöm. Köszönöm szépen, Hefner képviselő következik, tessék. Köszönöm szépen, kedves elnök úr, kedves kollégák! Pontosan ez az a vita, tehát a szakbizottság egy tagjának megvádolása az, hogy nemzeti nacionalista szempontból cselekedett volna egy ilyen egyhangulag hozott döntésben, ez mutatja azt, hogy mennyire fontos, hogy máshogy közelítsük meg ezt a kérdést. Ne úgy közelítsük meg az európai parlamenti képviselők helyének elosztását, hogy minden alkalommal, amikor új tagállam csatlakozik, akkor újra kelljen osztani minden képviselői helyet. Egy világos, pontos, fenntartható, demokratikusan egyértelmű képletre van szükség a a tagállam nagysága, lakosságának száma alapján kiszámolható képletre van szükség. Mi benyújtottunk egy javaslatot, kompromisszum és módosításként ezt elfogadta a szakbizottság egy hangulat. Hogyha ezt követik, akkor ez lesz az utolsó alkalom, arra, hogy megpróbál, úgy próbálunk megfelelni a feladatunknak, hogy ide-oda tologatjuk a képviselői helyeket. Rafaelnek és Robertonak köszönetet szeretnék mondani, akik kiváló munkát végeztek véleményem szerint, de nem megengedhető, hogy a parlamentben és a tanácsban vitatkozunk arról, hogy ki hány helyet kap. Demokráciában a szabályok a legfontosabb pak. És, az ará, és a képviseleti demokráciának a legfontosabb elve a lakosság számának kivetítése a képviselői helyekre. Tehát megfelelő képviseletet kell biztosítani a lakosság számára. Ez az utolsó alkalom. Következő alkalommal már egy világos képlet alapján lépünk előre degresszív, arányos, igazságos rendszer szerint. Köszönöm szépen. Thank you. Köszönöm szépen. Dartmouth, Lord Dartmouth szeretne kérdést feltenni. Tessék, öné a szó. Köszönöm szépen, Hefner úr azt mondta, hogy a, hogy a szakbizottság egyhangulag döntött, legalább háromszor ezt mondta. Ön úgy gondolja, hogy a szakbizottságban az egyhangúság önmagában garantálja ennek a döntésnek a bölcsességét és érvényességét? Kedves kollega, ez egy nagyon érdekes kérdés. Valóban az volt a helyzet, hogy a szavazás során különböző javaslatok merültek fel, és ezek nemze, ezekben nemzeti érdekek is szerepet játszottak, és egy helyen 11-10 arányban szavaztunk de végén a teljes eredményet mind, eredményt mindenki támogatta egyhangulag. És én pontosan ezt képzelem el a demokrácia szintjén, és ezt kívánom és a mai szavazás során is ezt láttuk. Nagyon sok mindenről vitatkozhatunk a parlamentben, mindenkinek különböző érdekei vannak, de van egy közös feladatunk, főleg amikor választási eh, szabályokról van szó, eh, igazságos szabályokat kell találni, mindenki ezeket tartsa be. Eh, ön, és, és ez az önök feladata is, hogy minden hozzászó, nem minden hozzászólást bú, kiabálásokkal és bekiabálásokkal zavarjanak meg, hanem tartsák tiszteletben mások véleményét. Ez a plenáris feladata. Köszönöm. Fox képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. A feladatunk az Európai Parlament számá, képviselőinek számának csökkentése a feladatunk. A jelentéstevők véleménye szerint annak érdekében, hogy elfogadtassuk ezt a döntést, egyetlen ország, Németország kivételben sem vezethet, veszthet több, mint egy képviselői helyet. Pragmatikus megoldásnak nevezik ezt a jelentéstevők. Ez korrekt megnevezés, mert ez nem ideális megoldás, de persze elfogadom, hogy ez a legpraktikusabb, főleg figyelembe véve azt, hogy mennyire kevés időnk van a arra, hogy felkészüljünk a következő parlamenti választásokra. Ideális esetben én azt szeretném, hogy egy világos képlet alapján döntsünk arról, hogy melyik tagállam hány képviselői helyet kap, ez azonban nem eldönthető ilyen rövid idő alatt. Ezért a mi frakciónk elfogadja a köz következtetéseket, bár nem lepne meg bennünket, hogyha egyesek az elégedetlenségeknek adnak, adnának hangot. Köszönöm, ennyi úr. Annak ellenére, hogy az Egyesült Királyság úgy tűnik nem veszélyeztetett azáltal, hogy csökken a mandátumainak száma, mégis el kell ítélnünk ezt a jelentést. Nem sok jobb példa van arra, hogy mennyire nem demokratikusan működik az Európai Unió, mint ez a jelentés a közép méretű tagállamok elfel, elveszítenik mandátumokat, és más tagállamok diktálják a feltételeket a számukra. Ugyanakkor azonban az Európai Tanács nem tárgya demokratikus ellenőrzésnek. Olyan javaslatokat hallhatunk, amely szerint most az Egyesült Királyságot arra kell kényszeríteni, hogy hogy vasárnaponként tartsa meg, vasárnapon tartsa meg a szavazását, és így tovább. Hát csináljuk meg, nézzük meg, hogy az Egyesült Királyság polgárainak ez mennyire tetszik. Nem demokratikus intézményről van szó, hanem megválasztott diktatúráról. Köszönöm szépen, Fox úr, kékártyás kérdést szeretne feltenni. Elfogadja? Fox úr? Thank you, President. I just wonder, give... Köszönöm, elnök úr. Nagyon sok olyan döntés van ebben a jelentésben, amit, el, amit elfogad Egnyú úr. Kérdezze meg Nyúr, hogy pontosan hány módosítót terjesztett be, hogy javítsa a jelentés minőségét. Az én feladatom abban a szakbizottságban az, hogy megtudjam, mit tesz a szakbizottság, és beszámoljak a briteknek arról, hogy mi történik a szakbizottságban, hiszen sok brit nem tudja, mi történik itt. Köszönöm szépen. Um, Well, I'll let you in. You weren't actually here when you were speaking, but go on, Mrs. Ford, you have a go now. Ford asszony, parancsoljon. Önni a lehetőség. Ennyi úr, részt vehetett volna a tárgyalásokban a jelentés elkészítése során. Megpróbált részt venni a munkában? Az ülések nagy részén ott voltam, és nem tetszett az, amit hall, hallottam az üléseken, mindig felszólaltam, amikor ott voltam, és a legtöbb ülésen ott voltam. Egy kicsit meglep engem, hogy azt hallom, hogy a szakbizottságban egyhangú vélemény uralkodott. Én ugyanis biztos nem szavaztam plusszal, nem támogattam a jelentést a legutolsó szavazás során, de mivel eh, nincs bizonyítékom erre, utána kell néznem ennek a dolognak. Köszönjük, Solc úr! Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Én a jelenlegi javaslatot támogatni fogom, a, mi a mandátumok újraelosztását illeti. Biztos, hogy nem támogatja a frakció minden tagja, de én támogatni fogom. Mégis három ponton bírálnám a jelentést. Először is elfogadhatatlan számomra, hogy a parlamentként nem sikerült hosszú távú megoldást találnunk az európai parlamenti választásokra vonatkozóan, és nem sikerült az irányt meghatároznunk. Ez a, ezek a kis lépések, amit a ami a jelölteket illeti, illetve a mandátumok újraelosztását és így tovább nem jó megoldás, nem jó üzenetet közvetít. Egyre jobb a szkepticizmus az európai projekttel szemben, egyre inkább elegük van a politikából az embereknek, jobb lett volna így tehát ambiciózusabbnak lennünk. Másodszorban megmutatkozott egy központi politikai probléma. Mindenki úgy cselekedett, hogy a saját tagállama számára ne legyen hátránya az új döntésnek. A polgárok valószínűleg nem látnak majd különbséget a között, hogy mi hogy működünk, és hogy működnek az árt ajtók mögötti tárgyalások alkalmával a tagállamok. Mindenképpen új megoldásra lesz szükség, hiszen demográfiai változások is történnek, és új, ö, új tagjelöltekkel is tárgyalunk. Emellett úgy gondolom, hogy nem lehet újraelosztani a mandátumokat úgy, hogy nem veszük figyelembe a hatalmi eltolódásokat az egész EU-ban. Úgy gondolom, hogy a tanácson belüli hatalmi viszonyokat is meg kell tárgyalnunk. Ide tartozik a kérdés, hogy nem kellene-e megerősíteni a régiók bizottságának szerepét, hiszen ott ülnek azok, akik közvetlen döntéseket hoznak a polgárok számára, nekik kellene közvetlenül befolyásolniuk a döntéshozatat. Köszönöm. Pont. Sinclair asszony, kérdést szeretne feltenni? Thank you, um, Köszönöm szépen, elnök úr. Lenne egy kérdésem a kollégámhoz. A kolléga említette a nemzeti értékeket, más vádakat is hallottunk. Duff úrt azzal vádolták, hogy pártpolitikai elképzelései vannak ebben. Nos, azt gondolom, hogy a választások, a, a, nem tudom, hogy a politikai, a politikai úttól el kéne térni, és független független szakértőknek kéne kidolgozni ezeket a módszereket. Én is úgy gondolom, nagyon is úgy gondolom, hogy a politikusoknak önállóan kell dönteniük. A kérdés az, hogy a polgárok problémáit, aggodalmait mennyire vesszük komolyan. Úgy gondolom, a jövőbeni munkánkban, főként egy ilyen dosszi esetében sokkal intenzívebben kell foglalkoznunk a polgárok aggájaival. Söpflinor. Ja, George. Thank you, President. Uh... Köszönöm szépen, elnök úr. Gratulálok a jelentéstevőknek. Kitűnő munkát végeztek. Első elnézésre a mandátumok újraelosztása nem okoz gondot, nem jelent gondot, és ez a bővítés automatikus következménye. Új tagállam érkezik az EU-ba, és az új tagállamnak joga van arra, hogy képviselje magát, képviseltesse magát. Persze valóságban egyáltalán nem ilyen egyszerű a helyzet. Próbáltuk technikai vagy technokrata módszerekkel meghatározni a képviseletet, a mandatumok eloszlását, de ezt igazából politikai szempontok is befolyásolják. Egyetlen tagállam sem, sem szeret mandátumot veszíteni, és mindenki megteszi, mindent meg, mindenki a legtöbb, a lehető legtöbbet megteszi azért, hogy ne, vess, ne veszítsenek el képviselői helyet. A degresszív arányosság elvét azért használjuk, hogy a kis és középméretű tagállamok ne kerüljenek hátrányban, ne legyenek politikailag alul képviselve hogyha ezt megtörténne, akkor még kevésbé hallathatnák hangjukat. És hadd mondjuk el azt a nagy tagállamoknak, hogy az európai integráció nem a nagy tagállamok monopóliája. Hogyha az európai parlament demokratikusan megválasztott szervezet, akkor a kis és közepes méretű tagállamokat is, érdekeit is figyelembe kell venni. Nagyon jól emlékszünk arra, hogy mi történik akkor, amikor a nagy tagállamok, vagy a nagy államok úgy gondolnak a kicsikre, mint ö, csatlósaikra. Ugyanez igaz a mandátumok elosztására, és szabályok mentén kell ezt megtenni. Az újraelosztásnak az az elve, hogy egyetlen tagállam sem veszíthet több, mint egy helyet, illetve a degresszív arányosság elvét is biztosítani, biztosítani kell. Aki nem aki szeretné megváltoztatni ezeket az elveket, azok az európai integráció alapját kívánják megváltoztatni, és így azt hiszem, hogy veszélyt jelentenek az európai érzelmekre. Köszönöm, Martin úr. Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem, azokhoz tartozom, akik támogatják ezt a jelentést, akik gratulálnak a jelentéstevőknek. Nem volt könnyű a munkájuk, de egy nagyon pragmatikus, megvalósítható megoldást sikerült kidolgozni, és időben vagyunk még a jövő évi választások előtt. De ahogy mások is elmondták, ez csak egy időszakos megáll, megoldás. 2015-ben egy hosszú távú megoldást kell kidolgoznunk, amely minden feltételek között alkalmazható, amikor nem kell tárgyalni, amikor nem, kell, nem jelent külön problémát a bővítés. A degresszív arányosság elvének meg kell valósulnia, hiszen a szerződés ezt is előírja. Egy olyan matematikai képletet kell kitalálni, amely minden alkalommal alkalmazható, amikor megváltozik a parlament összetétele. Jó lenne, hogy a következő parlamenti ciklus elején elkezdenénk ezzel foglalkozni, hogy ne kerüljünk meg minden ilyen helyzetbe, hogy a választások előtt egy évvel gyorsan meg kell oldani ezt a problémát. Még egy dolog. Arra kell amit Egnyú úr mondott, van egy olyan ajánlás is, hogy május 22-e és 24-e között kell megtartani a választásokat 2014-ben. Ez egy csütörtöktől vasárnapig terjedő intervallum, tehát nincs olyan előírás, hogy vasárnap kell megtartani a szavazást, a tagállamok döntenek arról, hogy pontosan mikor kerül sor a választásokra. Bertman asszony, köszönöm szépen, elnök úr. Amíg a két jelentéstevőnk aktívvá nem vált, tulajdonképpen világos is lett volna a mandátumok elasztása, a szerz, az Európai Unió működéséről szól a szerződés vonatkozó cikkében szerepel a degresszív arányosság elve. A jelentéstevők azonban úgy vélik, hogy nem matematikai kritériumokról van szó a szerződésben. Hát kollégák, ha így gondolják, akkor tanulják újra a matematikát. Önök úgy gondolják, pragmatikus, gyakorlati megoldásokra van szükség. Hát önök gyakorlatilag mesterséges megoldásokat terjesztettek elő, amelyeknek nincsen alapja, és egy olyan tagállam hátrányát eredményezik, amely nagyon is Európa barát hozzáállással rendelkezik, és amelyet egy mandátum elvesztésével büntetnénk. Ne legyünk önkényesek, dolgozunk őszintén, keményen, remélem ennek értelmében, hogy holnap megfelelően jól fogunk dönteni. Köszönöm. Köszönjük szépen, Zile úr. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most éppen nem a matematikáról beszélünk, illetve nem a képviselői helyek számáról. Sokkal inkább aggaszt engem az Európai Unió alapelveinek tiszteletben társa, tartása. Világos, hogy a kohézió és a szolidaritás szép szavai mögött nemzeti érdekek bújnak meg. Nettó befizetik, befizetők, nettó kedvezményezettek, migrációs, stb. Tagállamok, a lakos, egyes tagállamok a lakosságuk több mint 10%-át veszítették el, a, és e-, ezzel képviselői helyek is csökkennek. Ezek az emberek a válság és a diszkrimináló feltételek miatt hagynak el egyes országokat. Ma beszéltünk a közvetlen kifizetésekről, ott is diszkrimináció valósul meg a belső szabályokban, és itt a parlamentben is. Ezzel egy időben vannak tagállamok, amelyek minden egyes képviselői helyért küzdenek a Nemzetközi Valuta Alap igazgatóságában. Nagyon óvatosnak kell lennünk az jövőbeni változásokkal kapcsolatban, gondoljanak 2015-re. Molcer úr, köszönöm szépen elnök úr. A hiányos közvetlen képviselet, arányosság a tanácsban és a parlamentben az Európai Unió különleges jellemzőit köszönhető. A közvetlen arányosság egyébként lehetővé teszi azt is, hogy hát elkerülhetetlen az osztrák képviselői helyek számának csökkenése. A legutóbbi pénzügyi tárgyalások során, amikor is Ausztria a többlet terhetnek egyharmadát magára vállalja, és, és a különböző mentési programokból ba, rengeteg pénz folyik Ausztriából, és ez, ezért az osztrák állampolgároknak egyre inkább az a benyomásuk, hogy Ausztriának egyre kisebb a szerepe, de egyre többet kell teljesítenie. Ausztriában döntés születik, ha kell, szankciókkal. Ezek az osztrák képviselői helyek számának 18-ra való csökkenése, ez, ez nagyon rossz jelzés, amely az Ausztri- Ausztriában az euroszkepticizmus növelni fogja. Jobb lenne pozitív jelzést nyújtani Ausztriának, hiszen Ausztria nagyon sokat tesz az európai integrációért és az Európai Unióért. Köszönöm. Karász úr következik. Elnök úr, tisztelt Hölgyeim és Uraim, a vita megmutatja mindannyiunknak, hogy új, tartós képletre van szükség a bővítések után. Egyszer mindenkorra korra átlátható rendszerre van szükség a képviselői helyek kiszámításához, hogy ne minden egyes csatlakozáskor újra induljon ez a vita. Egy szavazat egy szakbizottságban eldöntheti, hogy egy ország több vagy kevesebb helyet kap. Ezzel minden lehetőség megnyílik a, a kupeckedés előtt. Most Horvátország ugye csatlakozik az Európai Unióhoz 8 képviselői helyjel, és maximum 751 képviselői hely áll rendelkezésre. Összesen 12 tagállam veszít képviselői helyet. A politikai szándék szerint egyetlen ország sem veszít több mint egy képviselői helyet. Ez nem számítási alap. Hogyha csak a lakosság számát vizsgáljuk meg, akkor 8 ország több mint egy helyet veszített volna, 4 pedig e, e, képviselőhely helyett nyert volna. Ezen e, számítás alap szerint például Ausztria nem veszített volna képviselői helyet. Ma a jelentéstevőket dicsérjük. Én is ezt teszem. De akkor miért nem szavazzuk meg a jelentéstevők jelentését? A szakbizottságban ugyanis egyetlen e, esetben e, került módosításra, és mi pedig azt szeretnénk, hogyha a többséget szerez, kapna ez a jelentés, és a jövőben pedig egy tartós megoldást e, érnénk el. Kárász úr, Daf úr szeretne kérdést feltenni. Kárász úr, én annyira becsülem önt, de meg kell magyaráznom. hogy miért módosítottuk a jelentéstevő jelentését. Azért, mert megsértette a csökkenő arányosság elvét. Természetesen, ahogy korábban már mondtam, Látnunk kell, hogy a teljes megoldás tartsa tiszteletben ezt az elvet. Egy bíróság azonban azt várná tőlünk, hogy a szabálysértések számát csökkentsük. És ez sikerült elérni a szakbizottsági szavazás során. Hökmark úr is szeretne feltenni egy kérdést. Ott már Karasz jó barátomtól egy egyszerű kérdést szeretnék eh, kérdezni. Az Alkotmányos Bizottságban megállapodtunk az elfben, és ez azt jelenti, hogy minden ország Gott az alapján képviselnek a képviselők, hogy mennyi a lakosságnak az országnak. Ez az a javaslat, amelyről szavazunk. Ausztria képviselője Karasz úr, és nem akarják, hogy ez a szabály érvényes legyen Ausztriára, holott ez érvényes Franciaországra, Hollandiára, Olaszországra és minden más országra. Mindemellett Ausztria nem akarja, hogy ez a szabály érvényes legyen őre. A kérdésem tehát a következő. Az egymilliós lakos szám lakosnyi különbséget miért ne vegyük figyelembe? Ausztriában egymillióan, egymillióval kevet, millióval kevesebben élnek, mint Svédországnak. Miért kellene, hogy Ausztriának arányosan több képviselője legyen, mint másoknak? Fél perc van a válasz adásra, de két kérdést kapott Karaszul, úgyhogy egy perc. Kedves Gunnar, kedves Duff úr, ha figyeltek, én senkit nem támadtam meg. Én csak azt kértem, hogy tartós megoldás legyen tartós képlet. A kérdés, amelyeket kaptam, ezeket a kérdéseket a jelentéstevőknek tegyék fel, akik bár minden számítási alap során más javaslatot nyújtottak be, nem azt, amit itt holnap megszavazunk. Az, hogy többet vagy kevesebbet kapunk, ez, itt most nem Ausztriáról van szó. Itt a számítási alapról van szó. Nem, az, en, en, ennél se többet, se kevesebbet mondtam. A jelentéstevők eredeti jelentését támogatom, senkit nem támadunk meg. Ez, ami itt most lejátszódik, ez jelzés arra, hogy tartós megoldásra van szükség. Svédországnak mindig egyel több képviselője volt, mint Ausztriának, mert különböző a lakosság száma. És az eredeti tervezetben más szerepelt, nem azért, mert mi ezt javasoltuk, hanem a jelentéstevők ezt így dokumentálták és így indokolták. És mi ezt követtük. Előre kell lépni. Guillaume képviselő következik kedves kollégák! Ez a kompromisszum nem elfogadható egyes országok számára azért, mert ez egy vitatható elven alapszik az arányos képviselet elvén, az arányosság elvét ezzel megsérti ez az elv. Másrészt ez a javaslat E, e, ellentmondásos, a jövőbeni képviselői helyek elosztása a e, lakosság számot tiszt, tükrözni, de ez már nem lesz érvényes a következő választási időszakban. És a jövőben objektív és fenntartható megoldásra van szükség. Mondhatjuk, hogy amit most javasolnak, ez nem az. A jelentéstevőknek a célja, hogy konszenzust érjenek el, hát ez valószínűleg nem fogja elérni. Én azt gondolom, hogy holnap, eh, eh, én azt gondolom, hogy ez nem fog egyhangúságot eh, elérni a tanácsban. Um, okay. Mr. Rangel, yes, please. Uh, you have... Rangel, úgy látom, kérdése van. Guillaume asszony felé, tessék. Fél perce van. Colleague Guillaume, Guillaume asszony. Guillaume asszony, ön szerint az Európai Parlamentben el lehet, újra lehet osztani a helyeket úgy, hogy ne legyen a tanácsban csere? Hát itt van a két intézmény között. Ön meg szeretné billenteni ezt az egyensúlyt? Tehát a parlament és a tanács közötti kapcsolatot? Hogyha elfogadja azt a tanácsi szabályt, hogy minden egyes tagállamnak egy szavazati joga van, akkor itt szívesen bevezetjük a, az arányosság elvét, tehát nem degresszív, hanem csupán arányosság elvét, és akkor megvan a demokrácia. De hogyha ö, más elveink vannak a tanácsban, akkor más elveink vannak a parlamentben is. Nos, kedves kollégám, Két dologot szeretnék hangsúlyozni. Az egyik a képviseletelve, másik pedig az, hogy valóban eltérés van a között, amit mi javaslunk a jövőre, és az, ami megvalósul most. És ez ellentmondásos az, az Alkotmányos Bizottság által benyújtott erre jelentésben. Tájna asszony. Tisztelt elnök úr, kedves kollégák! A 2014-es európai parlamenti választás növe, közeledik. 4,5 millió polgár csatlakozik Horvátországgal, és különböző demográfiai al- ö, lakosság alakulás van a tagállamokban, és ezért újra kell számolni a képviselői helyeket. Ebben meg, meg van kötve a kezünk. A szerződés 751 képviselőt engedélyez. A nagy tagállamokat már alulreprezentáltság ér, jellemzi. Franciaországot nagy-Britanniát és Spanyolországot ez jobban érinti, mint Németországot. A legkisebb tagállamok tagállamok túlképviseletet kapnak, a szerződés hat képviselői helyet ír elő minimálisan. Máshogy nem lehetett megoldani, mint hogy a közepes tagállamokat bünteti ez az új elosztás, de megállapodtunk abban, hogy egy tagállam egynél több helyet nem veszíthet el, mert azt vártuk, hogy a tanács ezzel egyet fog érteni, hiszen egyhangúságra van szükség, a tanácsban. Ez volt az egyetlen lehetséges megoldás. Köszönöm. Thank you. Mr. Hockmark. Köszönjük szépen, Hökmák úr. Köszönöm szépen. Az alkotmányos ügyekkel foglalkozó szakbizottságban egyességre jutottunk abban, hogy az alapelve az legyen, hogy a lakosság számának megfelelően osztjuk el a mandátumokat, de minél kisebb, ez azt jelenti, hogy minél kisebb az ország, annál kevesebb mandátumot kap a lakosságra vetítve. Ez egy érvényes elv. Én megkérdeztem a kollégát, hogy magyarázza el, legyen szíves, hogy az egy millió lakosság különbség, lakosságszám különbség miért ne eredményezzen különbséget a mandátumok számában. És elnök úr, szeretném hangsúlyozni azt, hogy a, vál a kérdésemre nem kaptam választ. Az egyetlen válasz, amit kihallottam a felszólalásból az, hogy kezetektől fogva rosszul mentek a dolgok, ezért a végeredmény is rossz. A rossz kezdet azt eredményezte, hogy a végén rossz eredmény született. Úgy gondolom mindannyian, ugye, arra törekszünk, hogy jól menjenek a dolgok, ha valami rossz történik, akkor azt ki kell javítani. Az Alkotmányügyi Szakbizottság jól közelített a kérdéshez, most pedig több képviselő, több osztrák képviselő ismét csak meg akarja kerülni a jó megoldást. Miért képviselni az osztrák lakosságot több képviselő az Európai Parlamentben, mint más tagállamok esetében? Miért térnénk el attól az alapelvtől, amelyben megállapodtunk Ausztria esetében? Az egyszerű kérdésemre nem kaptam választ. Valószínűleg ennek az oka is egészen egyszerű, a kérdésemhez hasonlóan. Ugyanis a szakbizottságban támogatott megközelítés nem jutna érvényes, érvényre, hogyha a benyújtott módosítót megszavaznánk. De hát ez nem lehet a cselekvésünk alapja, hogy konzekvensen folytassuk a hibánkat, folytonosan kövessük azt a jövőben is. Köszönjük, Moreira úr! Eh, Köszönöm szépen, Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az Alkotmányügyi Bizottság azt próbálta csupán elérni, hogy egy megvalósítható és racionális megoldást hozzon létre, hogy csatlakozhasson Horvátország az Európai Unióhoz, és megpróbáljuk a lehető legkivitelezhetőbb megoldást létrehozni. Próbáltuk limitálni a mandátumok elvesztésének számát. A jövőbeli bővítésekre gondolván az Alkotmányügyi Bizottság elvetette azt a elképzelést, hogy csupán a nagy tagállamoknak kedvezünk. Ez a degresszív arányosság elvének ellenében hatott volna. Ez nyilván nem ugyanaz, mint az arányosság. Tehát az arányosság és a degresszív arányosság eltérnek. Úgy vélem, hogy a tanácsbeli szavazati módszert, szavazatok számát, és mindenképpen felül kell vizsgálni a két dolgot, át kéne felül kéne vizsgálni. Köszönöm szépen, Wikström asszony következik. Köszönöm, elnök úr. Logikusnak és korrektnek tartom, hogy azon, or- azon országok, amelyek körülbelül azonos számú lakossággal rendelkeznek, azonos számú képviselővel is rendelkezenek. Svédország és Ausztria között már régóta harc van ezzel kapcsolatban. El szoktuk felejteni, hogy Svédországnak egy millióval több lakosa van, mint Ausztriának. Svédország számára, tehát logikus lenne, hogyha megtartaná a 20 képviselőjét, és Ausztria pedig egy képviselőt elveszítene. Ez azt jelenteni, hogy egy-egy képviselő 475 ezer lakost képviselne. Hogyha viszont Svédország elveszít egy képviselőhelyet, akkor diszkrimináljuk a svéd lakosságot, hiszen alul képviseljük őket más Európai Uniós állampolgárokhoz képest. Éppen ezért mindenképpen úgy kell lejárnunk, ahogy azt az Alkotmányügyi Bizottság javasolta. Köszönöm, hogy az elnök Brokkur következik két perc. Elnök úr, tisztelt biztos úr, kedves kollégák! Egy rövid megjegyzésem volna. Először is köszönöm szépen a két jelentéstevő munkáját. Biztos nem volt nagyon szórakoztató ez a munka, hiszen megoldást találni egy olyan kérdésben, ahol nincs nyertes, vagy csak kevés nyertes, van sok a vesztes, megérdemli minden elismerésünket és szimpátiánkat, együttérzésünket. Azt a benyomást kelti a munkájuk, hogy egy logikát követnek, úgy gondolom így tehát jól végezték a munkájukat, és azt hiszem sikerül széles támogatottságot biztosítanunk a parlamentben ehhez a javaslathoz. Úgy gondolom el kell mondanunk azt is, hogy tekintettel a körülményekre ez egy igazságos megoldás, noha természetesen meg kellene állapítanunk azt is, hogy az egyetlen ország, amely nem egy mandátumot veszít, hanem hármat, a német köztársaság. Már a nicai szerződés alkalmával nyilván beleegyeztünk ebbe, de hát azért mégiscsak látni kell, hogy az egyetlen ország, amely 2014-ben mand- három mandátumot veszít, az Németország, a többiek csak egyet veszítenek. És hogyha valaki már előzőleg hajlandó lemondani mandátumokról, akkor utólag ne panaszkodjon. Ez is nyilvánvalóan igaz, és a másik dolog, amit sokan elmondtak már, hogy legközelebb egy általánosabb vitára is szükség van, és ezzel egyet is értek, úgy gondolom, hogy az arányosság egy föderális rendszerben nem csak egy kamara kérdése lehet, nem elég csak az Európai Parlamentben szavatolni az arányosságot, hanem mindkét kamarában, mindkét, mindkét házban, alsó és felsőházban úgymond szükség van ennek a biztosítására. Fontos ezt a kifelé folytatott kommunikációban is világossá tenni. Az új megoldásunkkal magasabb az arányosság elvének érvényesülése, mint például a Németországban vagy az USA-ban. Fontos, hogy megfelelő öntudattal lépjünk fel, meg kell mutatnunk világosan, és el kell mondanunk világosan, hogy mi demokratikusak vagyunk, legitimek vagyunk, nincs legitimáció hiány, cselekedhetünk Európa polgárai nevében. Köszönöm szépen. Un minuto para su intervención. Köszönöm, most egy percre. Marita Ubszkó asszony következik. herr talman! Eh, det ursprungliga förslaget. az eredeti javaslat a mandátumok újraelosztására vonatkozóan az európai parlamentben gyakorlatilag eh, egy jó görbét ír le, de van egy töréspont, ez pedig Svédország kérdése. Ezért is foglalkozunk most olyan hosszasan ugye a svéd példával. Eredetileg Svédország egy mandátumot beszített volna a 20-ból, ezáltal az arány Ausztriához viszonyítva egészen más például. Mi érveltünk ezen igazságtalanság ellen, nem csak a svéd képviselők, hanem sokan mások is támogatták ezt az érvelést, ezért hálás is vagyok Emellett az Alkotmányügyi Szakbizottság is meghallgatta a véleményünket, ennek is nagyon örülök. Kérnék mindenkit, hogy támogassák eh, az új javaslatot, és utasítsák el a nyolcas eh, módosítót. Nem arról van szó, hogy valaki csak a saját malmára hajtsa a vizet, vagy eh, alkotmányügyi szakismereteiről tegyen tanúbizonyságot. Ar, az a lényeg, hogy igazságosan és demokratikusan járjunk el mindenki javára, ezért remélem, hogy az összes jó érv holnap tükröződik a szavazás alkalmában. La señora... Köszönjük, Marita, most Konstanz Le Grip, aztán körül két perc. Köszönöm szépen, elnök úr, tiszt kedves kollégák, mindenek előtt kalapot emelek a két jelentéstevő előtt, hiszen nagyon nehéz feladatuk volt, és egy olyan döntést hoztak, egy olyan javaslatot tettek, amely a szakbizottság nagy többségének támogatását élvezte. Realista, pragmatikus megoldás ez, és ez a legkevésbé rossz javaslat, hogyha ezt megengedik. Igyekeztek a legkevésbé ártani az arány, a csökkenő arányosságnak azt javasolják, hogy egyetlen tagállam se veszítsen több mint egy képviselői helyet. Hát mondjam el, hogy én, az én hazám Franciaország legitim módon gondolhatja úgy, hogy alul képviselt ebben a házban, és más tagállamokkal szemben Franciaország lakosságnak száma ráadásul nő. Én számomra politikailag nem tűnik megfelelő megoldásnak az, hogy hogy a horvát csatlakozást arra használjuk ki, hogy a képviselői számák, francia képviselői helyek számát növeljük az AFKO-ban benyújtottak néhány módosító javaslatot, amelyekkel én nem értettem egyet, és amelyeket el is vetett a szakbizottság. Én most benyújtottam egy olyan módosító javaslatot, amelyet az AFKO elfogadott, amely világosan kimondja, hogy az Európai Parlament 2014-es választások után azonnal meg kell, hogy kezdje a munkát egy olyan rendszer kidolgozásán, amely objektív kritériumok alapján és méltányos, fenntartható módon kiegyensúlyozott, igazságos és a demográfiának megfelelő elvek alapján osztja el a képviselői helyek számát. Ez egy szélesebb körű globális intézményi felülvizsgálatot is szükségesé tesz a tanácsban. Régner asszony következik egy percre. Köszönöm szépen! Elnök úr, Csarkovszki és Gáltieri úr az eredeti jelentésükben kiegyensúlyozott javaslatokat, javaslatot nyújtak be, nyújtottak be, és elveket határoztak meg, és ezek az elvek minden tagállamokra kell, érvényes kell, hogy legyenek az, ará, az sökkénő arányosság elvét tiszteletben kell tartani, és a pragmatikus megközelítést. Egyetlen legalább sem vezetett többet, mint egy egy képviselői helyet. Ausztria most elveszít egy helyet, és ezt Svédország kapja meg, és csak Ausztria esetében a parlament nem tartja be a saját a saját um, elveit, és ezzel a um, svéd um, alulreprezentáltság Ausztriára tevődik eh, át. Én ezért azt javaslom, hogy a plenárison az ennek megfelelő módosítást szavazzák meg. Köszönöm szépen. Rázsel képviselő következik két percre. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Először is hadd mondjam el azt, hogy ezen jelentéssel kapcsolatban mindenképpen kiemelendő az, hogy kiegyensúlyozott a megközelítése, és a tagállamok európai szellemét is hangsúlyozza. A tagállamok többsége elfogadta azt, hogy a tagállamok egy részének egy képviselői helyet, helyről le kell mondania. Ezt tehát elfogadta a legtöbb tagállam. A második dolog, Karasz úr és Régner asszony is elmondták az imént, hogy az eredeti jelentés nem volt hibátlan. Ha megnézzük például Svédország és Ausztria helyzetét, Ausztria számára kedvező most ez a helyzet. Miért mondom ezt portugálként? Objektív kritériumokat kell kidolgoznunk a jövőre nézve, a lehető legobjektívebbnek kell lennünk, hogy a kis és közép országok számára és elfogadható legyen ez a javaslat. Azon országokról beszélek, akik egy-egy helyet vesztenek el, mint például Csehország vagy Írország. Azt hiszem, csak akkor lehetünk méltányosak és tisztességesek, hogyha beszélünk a tanácsról is, a tanács és a parlament kettőséről, egészként kell ezt a két résztvevőt kezelni. És ezt el kell magyaráznunk a német kollégáknak is. Tájnasszony feltett egy kérdést. Ha megnézzük mondjuk Saarbrückent vagy Brémát, a felsőházban 13 javas, 13 szavazatai rendelkezik a 13 millió lakos. Ezt mi nem szeretnénk. Ha megnézzük a parlamentet és a tanácsot, az lenne a legjobb, hogyha kiegyensúlyozott lenne a rendszer, ebben a kettősben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most Gurmai Zita következik egy perc. Thank you very much. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, kedves kollega. Egy szélesebb körű dimenziót szeretnék itt kérni a kollégáktól. A fő célunk az, hogy biztosítsuk azt, hogy a horvát kollégákat fogadhassuk, és előkészítsük a következő választásokat. Azt gondolom, hogy a pragmatikus megoldás, amelyet a, a jelentéstevők javasolnak, az egyetlen fenntartható és alkalmazható javaslat a jelenlegi kontextusban, és jelenleg lehetetlen a teljes rendszert megváltoztatni egy szélesebb körű intézményi újrarendezés nélkül. A tagállamoknak se idejük, se politikai lehetőségük nincs ezt a választások előtt megtenni. A politikai egyensúly azonban az intézmények között nem csak a parlamenti helyek elosztásától függ, hogyha most megnyitjuk ezt a vitát, akkor tegyük eh, ezt a tanácsban is, és másutt. Ennek érdekében eh, és azért, hogy biztosítsuk, hogy minden tagállamnak elegendő ide legyen a 2014-es választások előkészítéséhez, azt kérem, hogy támogassák ezt a javaslatot. Köszönöm egy percre, Enrique Guerrero. Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem, hogy az a legnagyobb érdeme a két jelentéstevőnek, Taskovski úrnak és Gualtieri úrnak nem az, hogy ilyen jó jelentést dolgoztak ki, hanem az, hogy az AFKO szakbizottságot meggyőzték. Remélem meggyőzik majd holnap a parlamentet is, arról, hogy ez a legéletképesebb, legpragmatikusabb, legóvatosabb, így tehát a legrealisztikusabb megoldás. Azt hiszem, hogy politikai üzenet sokkal fontosabb, mint talán a szakmai megoldás. Egy nagyon komoly hiányosságot próbáltuk meg pótolni, hiszen helyet kell biztosítani a horvát képviselőknek. Illetve egyfajta utat nyitunk a jövő felé is, hiszen jelezzük azt, hogy a jelenlegi helyzet nem kielégítő, és az arányosság elveit nem teljesíti kimerítően, egyetértek azzal, amit erről mondtak az kollégák, és mindenképpen gondolni kell a tanácsbeli szavazásra is, szavazatokra is. Azt hiszem a legfontosabb az, hogy egyetlen tagállam érezze úgy, hogy őt hátrányos helyzetbe hozták, senki ne veszítsen több mint egy szavazatot, és azt hiszem, hogy ilyen esetekben a politikai megfontolások előbbre tartoznak, mint a szakmai megfontolások. Gratulálunk! Köszönöm most egy percre. Sandrine Bellier következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, először és nem szeretném alábecsülni azt a, azt a munkát, amelyet a jelentéstevők végeztek, azonban ez a javaslat, amelyet benyújtottak a 2014-es választásokra, hogy senki ne veszítsen, vagy nyerjen egynél több képviselő helyet, ez ellentmond az csökkenő arányosság elvének. Ma én csak azt kérem, hogy azt kérik, hogy pragmatikus megoldást válaszunk, amely azonban ellentmond az Európai Unióról szóló szerződésnek, azért, hogy megmar- meglegyen az egyhangúság a tanácsban. Hát mindenki végezze a saját felelősségének megfelelően a munkát, nem biztos, hogy meg lesz ez az egyhangúság a, ta- a tanácsban, és semmi nem kötelez bennünket arra, hogy eleve olyan javaslatot dolgozunk ki, amelyről feltételezzük, hogy a tanácsban majd a kormányok egyhangulan megszavazzák. A mi feladatunk nem a kormányok kiszolgálása, hanem a polgárok bizalmának a visszanyerése. És ez a mi legitimitásunk. Ezért nem fogom megszavazni, megszavazni ezt a javaslatot holnap, és ezt kérem a kollégáimtól is. Köszönöm, Szandrin. Most a hozzászólások végére érkeztünk. Most azok a kollégák következnek, akik a spontán hozzászólások körében jelentkeznek majd. Amikor letelik egy perc, akkor szigorúan megszakítom a hozzászólást. Itt talán több képviselő szóhoz jut. Az első hozzászólónk Sean Kelly úr. Ukrán én kedvelem a jelentéstevőket, de nem kedvelem a jelentést. A degresszív ajánlóságot láthatjuk, de véleményem szerint itt a depresszív aránytalanságról van sokkal inkább szó. Sajnálatos módon egy évvel az irány, a választások előtt még nem tudják a tagállamok, hogy hány ö, jelöltjük lehet, hány képviselőt lehet, leginkább a kis országoknak rossz. Én úgy vélem, hogy már korábban kellett volna bizonyosságot létrehozni. Nagyon fosszú azt, hogy figyelme kell venni azt, hogy milyen demográfiai változások vannak Írországban. Nagyon gyorsan nő a népesség. Észak-Írországnak úgy tűnik csak négy képviselő lesz, ez nem elég arányos. Szerintem nem tagállamonként kell megszabni a minimum képviselők számát, hanem azt kell megszabni, hogy minimum hány, tag, hány, állampolgár hány állampolgár kell képviselni egy képviselőnek. Köszönöm, Brendergast asszony következik. I would like to call... Köszönöm szépen. Én úgy gondolom, hogy az ír kormánynak vétóval kellene élnie. Írországnak csak 12 mandátuma van már egyébként is, tehát már így is a határokat súroljuk, hogy Írország hallathassa hangját a fontos kérdésekben, mint amilyen a kap reform. Fontos a mandátumokat úgy elosztani, hogy súlyozás érvényesüljön, és fontos, hogy hallhassák hangjukat a kisebb országokat is. Ha megnézzük, hogy Írországnak 12 mandátuma van, Németországnak azonban 99, akkor láthatjuk, hogy a bizonyos országok perifériára szorulnak, Írország éljen vétó jogával. Köszönöm. Köszönöm szépen. Elnézést kérek, hogy rosszul neveztem meg önt, most azt asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Osztrák zöld képviselőként természetesen nagyon egyetértek a módosulás, a változások okával, ez Horvátország csatlakozása, ez eszközölte a változás szükségességét. A gond az, hogy nem született átfogó megoldás, amely igazságosabb lehetett volna mindenki számára. Két jelentéstevőnek sikerült egy értelmes kompromisszumot előterjesztenie, azonban sok ponton ez a kompromisszum még mindig igazságtalan. Az Alkotmányügyi Szakbizottság, mondom ezt Hökmárk és Rangel kollégáknak és másoknak, abban állt, hogy egy nagyon kis többséggel, egy, ha, egy szavazat többséggel, de hát az egy szavazat is számít, tehát egy szavazat többséggel a sok igazságtalanságot meglévő igazságtalanságot eltolta. Eddig Magyarország és Ausztria között volt egy ilyen igazságtalanság, most pedig eltolódott ez Svédország és Ausztria közé. Megszakítja az elnök a felszólalót. Bátön képviselő kap szót. Köszönöm szépen. Költő igazság az, hogy a pártom, a UKIP egyre több köz, képviselői helyhez jut. 2009-ben másodikok lettünk például Anglián belül azért, mert azt próbáljuk elérni, hogy az Egyesült Királyságot kivezessük az EU-ból. Nézzük a 2014-es képviselői helyeket, lenne egy jóslatom. Valószínű, hogy mi leszünk az elsők a választáson, választásokon, és ez azt hiszem jól tükrözi majd a brit lakosság véleményét, és azt hiszem ez mérföldkő lesz majd a, azon úton, hogy kivonjuk, vagy kimenekítsük az Egyesült Királyságot a, az EU-ból. Nem lehet kékkártyával élni, úgyhogy a következő képviselői a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. A javaslat mögötti logika a föderalizmus logikája a vízió, mely szerint eh, a nem eh, szuverén, eh, szuverén államok egyenlők és egyesülnek, és különböző formulák alapján kidolgozott képviseleti rendszerben képviselik a, a lakosságot. A Portugália és hasonló országok képviselőinek a számát csökkentik, ezzel a pluralitást tovább korlátozzák. Nem veszik figyelembe a lakosság súlyát, véleményét. Ez célzott? Ezzel megint csak a demokráciát támadják meg. Ez nem lehet. A lakosság, amelyet mi képviselünk, ez, ez szemben más megoldást is lehet találni. Thank you. Um, Köszönöm szépen, elnök úr. A demokrácia minden, csak nem tökéletes, és úgy gondolom, hogy meg kell ugyan védeni a kisebb országokat, és tájékoztatni szeretném önöket arról, hogy az Egyesült Királyság nagyon is alulreprezentált. Az én régióm, a West Midlands régióban 5 millió ember él, a legutóbbi választások során 6 képviselőt választottak meg innen, tehát ez azt jelenti, hogy kb. 900 ezer embert képvisel egy képviselő. Luxemburg és Málta szintén hat képviselőt küld az Európai Parlamentbe, miközben sokkal alacsonyabb a lakosság száma. Gyakorlatilag azt láthatjuk tehát, hogy miközben mi sokkal több embert képviselünk, addig nagyobb előnyt élvez egy földrajzilag sokkal kisebb terület, mint amilyen Málta és Luxemburg. Félbeszakítja az elnök a felszólalt, Bazescu asszony következik. Din păcate, această soluție penalizează doar unele dintre statele membre, printre care și... Köszönöm szépen, azt hiszem, hogy ez a megoldás bizonyos tagállamokat nagyon nagy hátrányba hoz, e, ilyen Románia is, a nagy tagállamokhoz képest mindenképpen rossz hatással van ránk, tehát hátrányos helyzetbe hoz minket. Úgy, úgy gondolom, hogy nagyobb egyensúlyra kellett volna törekedni. Szerintem nem szabad a bővítés hatására ilyen változásokat létrehozni a képviselőhelyek számában, más megoldásra van szükség. Nagyon fontosnak tartom azt is, hogy a demográfia helyzet alakulását figyelembe vegyük. A utolsó 2011-es népesség szemleláson Romániában nagyon sok embert nem vontak be a népszámlálásba, így aztán nem valósak az adatok. Elnök? Köszönöm, Vazeszko asszony. Costello asszony. Mr. President, I like... Elnök úr, a többi ír kollégámhoz hasonlóan sem tudom támogatni ezt a jelentést, amely eh, csökkenteni kívánja az ír eh, mandátumok számát. Úgy gondolom, hogy a jelentés eh, épp ellentmond a degresszív arányosság elvének. A degresszív arányosság elvének lényege az, hogy a kisebb tagállamokban tagállamoknak előnyt biztosítson a nagyokkal szemben. A jelenlegi javaslat szerint Írország, amelynek leggyorsabban növekszik a lakosság az egész EU-ban, veszít mandátumot, és rosszabb lenne az arányosság érvényesülése, mint más tagállamokban. Emellett más tagállamok is kárát látják ennek a javaslatnak. Ez a képviselet számára nagyon hátrányos Írország esetében. Írország egy periférien elhelyezkedő ország, az elnök félbeszakítja felszólalót, Obermeyer úr következik. Elnök úr, örvendetes, hogy Horvátország csatlakozni fog. Ennek kapcsán szeretnénk most a mandátum kérdést rendezni. Hogyha Ausztria elveszít egy mandátumot, ennek semmi tárgyi indoka, objektív indoka nincs, nem lehet, hogy kritériumokat meghatározunk egy jelentésben, és aztán önkényesen megváltoztatjuk azokat eh, Ausztria kárára. Úgy tűnik, a jelentéstevők lemondanak a logikus eljárásról, és az egész vita némileg bizarr eh, jelleget ölt, és ha már objektív kritériumokat eh, keresünk, akkor meg kellene nézni az EU-s képviselők tevékenységi arányát. Ausztria itt vezet. Köszönjük szépen! Most Köszönöm szépen. Mitchell úr az utolsó a spontán hozzászólások körében. Köszönöm, elnök úr. Először hadd mondjam el azt, hogy mindenki külön kérésekkel él. Hát a valóság azonban az, hogy a saját ügyünkről mi döntünk bíraként, és szerintem itt az elven van baj. Egyáltalán miért van szükség 751 képviselői helyre? A szerződés értelmében ez a maximum. Mondhatjuk azt, hogy mindenkitől elveszünk egy mandátumot, így 27, 27 helyet ö, ö, nyerünk, de nem értem, hogy egy ország esetében miért csökken a képviselőhelyek száma, amikor a demográfia, demográfia pedig ellenkező tendenciát mutat. Azt gondolom, hogy ezt akár bíróság elé is citálhatják. Köszönöm szépen, Mitchell úr, mondja az elnök. Most a spontán hozzászólások végére értünk. Most már csak a két jelentéstevőt kell meghallgatnunk. Az egyik jelentéstevő nincs itt a teremben, úgyhogy Gualtieri úrnak adom meg a szót. Négy percet kap Gualtieri úr, tehát megkapja társ jelentéste, jelentéstevő társa két percét is. Eh, e grazie a tutti i colleghi che sono intervenuti. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm az összes kollégának is, aki hozzászólt a vitához, aki el, megköszönöm a kollégák véleményét, és hát sokan elmondták, hogy mennyire nehéz volt a feladatunk. Rangel úr és azok, akik egy mandátumot vesztettek, azt hiszem megért, megértették a javaslat mögötti rációt, és így hozzájárulhattak ahhoz, hogy sikeres legyen ennek a folyamatnak legalább az első része. Azt hiszem a vitából egyértelműen kiderült az, hogy miért volt olyan nehéz a feladatunk. Az európai demokrácia a kettős képviselet elvén alapul, tehát a tagállamokat és a, kép- és a ö, állampolgárokat is képviselni kell. Ez bonyolította a helyzetet, tehát realisztikusan, reálisan nem lehet ezt megtenni egy kamarán belül. A két elfnek ugyanis együtt kell élnie, tehát a tagállamokat és a polgárokat is képviselni kell. Meg kell tehát ezt valósítani a parlament és a tanács közötti viszonyban, de külön-külön és egyenként is meg kell állnia ennek a helyzetnek a lábán. Ne felejtjük el a történelmi alakulást is, tehát súlyokról és ellensúlyokról is szó van a képviselői helyek odaítélésénél. A tanácsi szavazatok súlya és a képviselői helyek száma között. Kérem, hogy óvatosan fogalmazzanak a kollégák, van kolléga matematikai megoldást kért számom. Hát vannak magamai megoldások, ezeket meg is vizsgáltuk, a mellékletben el is olvadja, ezek alapján Ausztriában három képviselő, Ausztriából három képviselő lenne, és akik megvizsgáltuk a matematikai kép, képleteket, a Cambridge-i megoldást is, tehát kérem óvatosan fogalmazzanak, amikor matematikáról van szó. Aztán meghallgattuk a nagyobb országok képviselőit is, végül is bizonyos szempontból indokoltan kérik azt, hogy több képviselőhelyük legyen. Azt hiszem, hogy itt a gond nem a tanács egy tanács elfogadóságával van, tehát hogy elfogadja ezt a tanács, hanem az a kérdés, hogy a nagyok rákényszerítik-e akaratukat a, kis, a kicsikre és a közepesekre. Na most ezen elv ellenében egyértelmű volt az egyetértés. Azt hiszem, hogy ez a tökéletlen megoldások közül a legjobb. Meg lehet vizsgálni, hogy vannak jobb megoldások hosszú távon. Azt hiszem, látható, hogy minden egyéb megoldás több problémával jár, mint a mi általunk javasolt megoldás. Persze még sokáig lehetne vitatkozni az osztrák-svéd problémám. Értem a két fél érveit, értem, hogy mennyire érzékeny kérdés ez. Nem szeretném ezt, nem szeretném ezt bagatelizálni, de Svédországban eddig két képviselőhelyjel több volt, Igazából a 2009-es helyzethez képest kapnak még egy helyet, de ettől még senki sem örül annak, hogy egy képviselő helyet vesz, veszít. Nézzük meg az eredeti javaslatot. Ennek értelmében elmondhatjuk azt, hogy Magyarország csak egy helyet veszít, más tagállam pedig kettőt, hát ezt Svédországtól vettük el a modell értelmében. Az elnök félbeszakítja a hozzászólót. Lezárjuk ezt a nagyon érdekes napirendi pontot. Holnap délben kerül sor a szavazásra. Következő napirendi pontunk a Sharon Bowles jelentés, a Nemzeti és Regionális Számlák rendszere a címe. Megadom a szót Bowles asszonynak. Ő a jelentéstevő ugyanis.